Domnul președinte! Az elnök. Do Before we start our voting... Mielőtt rátérünk a szavazásra, Két bejelenteni valom lenne, és kérem a figyelmüket. Az első,